count in the vote. Okay. Good morning. Jó reggelt kívánok. If we may have your attention. Kérném, hogy foglaljanak helyet, és kérném mindenkinek a figyelmét. Köszönjük mindenkinek az, az együttműködését. Concentrate, be seated, so that we can get... Kezdjük akkor el az ülésünket. A mai ülésünk azzal kezdődik, hogy először is elfogadjuk a napirendet. Szeretném megjegyezni, hogy a koordinátorok ülése, amelyet ma fél tizenkettőre tűztünk ki, végül nem került megrendezésre, elhalasztottuk október 17-ére, úgyhogy akkor ebben meg is állapodtunk és egyéb javaslatok, amelyek a napi rendel kapcsolatosak. Nos, ezeket majd a szavazás során fogjuk megemlíteni. A szavazás 10-15-kor kezdődik, 4-11-kor, tehát úgyhogy kezdjük. Először is az elnök közleményeire térnék át. Először is a következő koordinátori döntéseket szeretném felvetni és kérni a jóváhagyásukat. Salvatore Iacolino, aki az Európai Ügyészségi Hivatallal kapcsolatos javaslat előadója, Axel Foss, ő a kijelölt jelentéstevő, a következő jelentés esetében a Eurojust megreformálásával foglalkozik ez a jelentés. Továbbá Jacek Protasiewicz előadó az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos parlamenti és tanácsi rendelet témájában. És ha nincs ellenvetés, akkor ezen ajánlásokat elfogadottnak tekintjük. És azt is szeretném megemlíteni, hogy az adatvédelemmel kapcsolatos szavazásra október 21-én kerül sor. Délután 6 órától este 10 óráig, és esetleg, valószínűleg október 24-én 10-től 12 óráig Strasbourgban és ami a Libe Bizottság üléseinek felülvizsgált menetrendjét illeti, beleértve a vizsgáló bizottságot, amelynek témája a Nos, ezt is a koordinátorok ülése fogja jóvá hagyni, hogy, hagyta jóvá, hogyha nincs ellenvetés, akkor folytatjuk, és áttérünk a legutóbbi három ülés jegyzőkönyvének elfogadására október 9-10, má, április 8 és május 6-7. Ezen jegyzőkönyveket jóváhagyottnak tekintjük, és következik a négyes pont. Ez a jogalkotási eljárásról szóló intézményközi tárgyalások jelenlegi állása. Az előadó Mélu úr parancsoljon. Elnézést kérek, elnök úr, melyikről is van szó, melyik jelentésről? Itt van az előadó, az Európai Vizsgálati Parancsról. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden. Sok mindent igazából ehhez nem tudok hozzátenni, azok után, amit a múltkor már elmondtunk. Szeretném leszögezni, hogy az írelnökség során nagyon komoly előrelépéseket értünk el, és most ugye egy másik elnökség van soron, a litván elnökség, és a jelentés lényegi elemeit majd az elkövetkezendő hetekben fogjuk megvitatni és remélhetőleg akkor majd a jövő év elején szavazni is tudunk erről a jelentésről. Köszönöm, elnök úr. No further comments? Ha nincs további észrevétel, akkor miután meghallgattuk az európai vizsgálati parancsról a jelentéstevő véleményét, akkor azt hiszem lezárhatjuk ezt a pontot, és áttérünk a következő napirendi pontunkra. Ez pedig az alapvető jogok helyzete Európában. Előadónk Louis Michel, ő készítette el az alapvető jogok helyzetéről a 2012-es jelentést a LIBE bizottság nevében. Az európai polgárok jogainak védelméről szól ez az anyag, és most akkor meghallgatjuk az előadót, aki ismerteti ezt a tervezetet. Ö, rappel simplement que la structure du rapport comprend deux Köszönöm, köszönöm elnök úr. A szót tehát az első rész az intézményi kérdésekkel foglalkozik, amelyek az alapvető jogok megerősítéséhez kapcsolódnak, a második része pedig a konkrétabb kérdéseket vizsgálja az emberi jogokhoz kapcsolódóan, az alapjogi karta, e, illetve az egyenlőség, szolidaritás, méltóság, e, polgárság és e, az jogérvényesülése kérdésével kapcsolatos fejezet tekintetében intézményi és alkotmányi válságról is beszélünk egyes tagállamokban, voltak ilyenek. A francia romák kiutasítása, a magyar válság, a román válság, és a közös ezekben az európai értékek megsértése, illetve az Európai Uniós Szerződés 2 cikkének megsértése. Az elmúlt években nagyon komoly vita alakult ki azzal kapcsolatban, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésünkre a szerződések alapján, vagy a szerződésmódosítás lehetséges-e annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy az ilyen válságokra hatékonyabban reagáljunk, válaszoljunk egy új mechanizmuson keresztül. Az Európai Parlament évek óta követeli azt, kéri azt, hogy hatékonyabb módszereket dolgozzunk ki ezen a téren utalnék itt több, utalok itt a dokumentumban több olyan elfogadott jelentésre, javaslatra, állásfoglalásra, amely a szerződés módosítás lehetőségét sem zárja ki. Reding asszony ezzel kapcsolatban pályázést adott, azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság mit tervez az a Center for European Policy Studies-ban adott beszédében, tartott beszédében utalt erre Reding asszony az a jogállamiság megerősítése az Európai Unióban, ez az uniós szerződés kettes cikkének különböző elemeiből áll össze. A szerződés hetes cikkének első bekezdése alapján egy formális figyelmeztető levél alkalmazását sem zárja ki, illetve a Magyarország esetében használt eljárás formalizálását is pozitívak ezek a jelek, ugyanakkor fennáll a veszélye annak, hogy az új mechanizmus alkalmazása kísérelmet szenved. Úgy vélem, hogy az Európai Bizottság a közös a célunk az emberi jogok megerősítése Európai, az Európai Unióban, ugyanakkor eltér a véleményünk azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság már most is mit tehet a szerződések alapján, illetve hogy a reformok milyen gyorsan alakulnának. Úgy érzem, hogy nem csak a jogállamiság garantálásán kell dolgozni, hanem a szerződés kettes cikkének alkalmazásán is teljes értelmében demokrácia, jogállamiság, az alapjogok, a jogérvényesülése, illetve a kisebbségi jogok tartoznak ide. A szerződésben óriási potenciálok rejlenek még ezügyben, éppen ezért az emberi jogi kartához való csatlakozást be kell fejezni, végig kell vinni, illetve az ambiciózus közös európai értékekre és alapjogokra vonatkozó cselekvési tervet teljes mértékben végig kell hajta, végre kell hajtani. Az Európa tanácssal és más nemzetközi intézményekkel szisztematikusabban kell együttműködni, legalábbis ezen a téren, és egy olyan mechanizmust kell bevezetni, ami garantálja az alapvető jogok tiszteletben tartását, illetve az európai értékek tiszteletben tartását. Szerintem az Európai Bizottság már most is hozhat olyan döntést határozatot, amely alapján egy ilyen új mechanizmus létrejöhet. Ehhez szerintünk nem kell minden áron módosítani az alapszerződéseket, például jelzőszámokat fogadhatnak el, objektív értékeléseket állapíthatnak meg, a szerződéskötés cikkének alkalmazását tanulmányozhatják, illetve ajánlásokat tehetnek és szankciókat hatnak, fogadhatnak el. A korai előrejelző rendszer bevezetése is elfogadható. Szerintünk a jelenlegi szerződés alapján is megtehetné ezt az Európai Bizottság. Éppen ezért a már most a szerződésben szereplő eszközöket használni kell, és ezek alapján elő kell készíteni az esetleg szükséges szerződéses alapszerződés módosítást. A az alapjogi kartával kapcsolatban a civil szervezetek dokumentumait is vizsgáltam, hogy az Európai Unióban, annak tagállamaiban hol sérültek leggyakrabban a civil szervezetek szerint ezek az alapvető jogok. Túlságosan sok eset derül fény, például az emberi méltóság megsértésével kapcsolatban, egyes tagállamokban főként, például a kisebbségi jog tiszteletben tartása, a menedékjog ügyében, a bevándorlók ügyében, illetve a terrorizmussal gyanúsítottakkal szemben. Megalázó bánásmód is túlságosan gyakran fordul elő, úgy érezzem, hogy az alapjogokon alapul a demokrácia, éppen ezért ezt szigorúan mm, tiszteletben kell tartani. A magánélet védelme és az alapjogok tiszteletben tartása is alapvető fontosságú Éppen ezért egy demokráciában a média jogok tiszteletben tartása, az információhoz való jog tiszteletben tartása is különösen fontos. A migránsokkal szembeni visszaélések sajnálatos módon túlságosan gyakoriak. Az Európai Uniónak és tagállamainak meg kell erősíteniük a diszkrimináció elleni harcot. Gyakor- a vallási, felekezeti, szexuális orientáció vagy esetleges fogyatékok alapján történő hátrányos megkülönböztetés teljes tiltásához ragaszkodnunk kell, aggasztó a jelenlegi helyzet. A rasszista, antiszemita, homofób, idegengyűlölő, bevándorló ellenes hangok és cselekmények túl sok esetben fordulnak még mindig elő Európában gyakran például bűnbakként használják az egyes kisebbségi csoportokat, mint Franciaországban a romákat. Éppen ezért valamit tennünk kell annak érdekében, hogy a társadalom perifériájára körült legkiszolgáltatottabbakkal szembeni hátrányos megkülönböztetés ellen felépjünk határozottan. Egyébként ez a szabad mozgás jogából is származik, ami a legalapvetőbb és legláthatóbb joga az Európai Uniónak, a minden európai polgár élvezi ezt. Éppen ezért nem szabad eltűnünk, hogy bárki megpróbálja ezt a jogot korlátozni. Ehhez független igazságszolgáltatásra, hatékonyra, igazságos igazságszolgáltatásra van szükség minden tagállamban, annak érdekében, hogy a demokrácia, a jogállamiság és a, a hitelesség mm, mm, megőrizhető legyen. Elnök úr, most rátérek a munkadokumentumokról magára a jelentésemre. Frusztrál az, hogy például az gyerekek joga, a, fogyatékkal élők hátrányos megkülönböztetése nem tud részletekben megjelenni egy ilyen sárkezőményezés jelentésben, amelynek a terjedelme igencsak korlátozott. Sajnálatos módon így bizonyos elemek ki maradtak a jelentésből, Lássuk a, a szárnyékelőadók javaslatait. Nos, egy kopenhágai bizottság létrehozásáról beszélnünk kell, annak érdekében, hogy ennek mi a haszna és hogyan működhet. Ezzel kapcsolatban már folytatunk eszmecserét. November 5-ére meg is hívom őket, önöket erre a meghallgatásra, amely pontosan mert járja majd körbe. Szeretném elhalasztani a jelentés megfogadását az ezt követő hétre, annak érdekében, hogy a meghallgatás eredményeit be tudjam építeni ebbe. Elnök, köszönjük, Michel úr, Mel úr, öné a szó. Your chairman, dear members, on behalf of the EPP and on behalf of our shadow, Mrs. Bauer. Köszönöm szépen. Az enyék jelentés, enyék jelentéstevőink nevében Bauer asszony nevében is szeretném elmondani a véleményünket. Támogatjuk azt, hogy mennyire fontos eh, az alapvető jogok védelmének rendszere az Európai Unióban. Az 5 és 7-es bekezdések azonban messze vannak a valóságtól, és ezek kontra produktívak lehetnek az állampolgárok számára. Nem lehet azt mondani, hogy az Európai Unió ne fejlesztette volna ki az alapvetőjogok megfelelő rendszerét jogi, illetve intézményi szempontból. Mindemellett a jelentéstevő, jelentéstevő számos javaslattal veszélybe sodorja ezt a védelmi rendszert, amit el kell kerülni minden áron. Először is az Európai Unióban már van egy megfelelő kiépített alapvető jogi rendszer, hadd emlékeztessek arra, hogy az Európai Parlament ajánlása alapján az Európai Bizottság szakértői hálózatot hozott létre az alapvetőjog esetében, és ők foglalkoznak egy éves jelentés megírásával az EU országait illetően. Az alapvető jogok ügynöksége is megvalósult 2003-ban, Ezen kívül az Európai Uniónak van egy külön Európai Uniós projektje, amely az állampolgári jogokkal foglalkozik. Azt is hadd hangsúlyozzam, hogy az Európai Unió alapvetői kartája kötelező érvényű a szerződések által, és ez mindenképpen fontos szerepet tölt be. A Lisszaboni szerződés és megerősítette ezt, így az alapvető jogok a jog alapjához tartoznak, és ez tovább eh, is halad, mint eh, az Európai Unió alapvető jogi kartája. El kell kerülnünk minden áron azt, hogy a rendszerünk, az alapvető jogok rendszerének eh, védelme politikai témává válna. Támogatjuk az ALDE jelentéstevőjét abban, hogy az Európai Parlament még több ez nem támogatjuk azt, hogy még több ügynökség jön létre erre a célra, és az Európai Parlament még több szerepet kapjon ebben, mert nem szeretnénk politikai harcokat e miatt. Az Európai Bizottság és az Európai Parlament továbbra is politikai testületek maradnak. Ezért az alapvető jogok védelmét a jogi egységek keretében kell megtartani az Európai Emberi Karta, Kartán belül például. A szerződ, az Európai Unióról szóló szerződés kettes cikkének megváltoztatása nagyon veszélyes olyan szempontból, hogy az Európai Parlament egyfajta politikai bíró válhatna, amely a különböző tagállamokat hibáztathatná. Köszönöm, elnök úr. Thank you. So, I guess... Köszönöm szépen. Van néhány képviselő, aki szeretne hozzászólni. Az első az Klász úr lesz. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés egy elmulasztott lehetőség mert amit látunk, az egy hosszú lista, hosszú felsorolás olyan dolgokról, amelyek rosszul sültek el emberi jogi szempontból, vagy azt állítja a jelentéste, hogy ez rosszul sült el emberi jogi szempontból, pedig igazából semmilyen újdonság nem áll ebben a jelentésben, új problémákat sem fed fel, amelyek jelentkeznek az emberi jogok kapcsán. Szeretnék a 15-ös cikre utalni, amiben azt mondják, hogy aggodalmat fejezik ki amiatt, hogy számos esetben sérül a menekült státuszhoz való jog, és itt beszélnek arról a kötelezettségről, amit bizonyos tagállamok nem teljesítenek, hogy akkor, amikor emberek tengeren kelnek át életüket kockáztatva. Ez nem fedi a valóságot. Én számos képviselőtársammal együtt voltam egy misszión Spanyolországban, Agisírezben, Gibraltár környékén, és megállapíthatjuk azt, megállapíthatjuk azt, hogy mennyire komolyan végzi a rendőrség, a Frontex, a, hat, a határőrség a munkáját, és milyen fajta humanitárius körülményeket biztosítanak azok számára, akik arra vállalkoztak, hogy a Gibraltári szorosnál átkerjenek biztos vagyok abban, hogy a külső határainkon máshol is hasonlóan járnak el. Olcsó módon azt a benyomást keltik, hogy ezek a partőrség, a rendőrség az emberek életét kockáztatják, viszont ez nem felel meg a valóságnak, amit állítanak ebben a jelentésben, és nem is tartozik ide, hiszen azt szeretnénk, hogyha az Európai Parlamentet komolyan vennék, és nem szeretnénk, hogy ilyenfajta hibáztatásokat hangoztassunk. A romák esetében mindig megpróbáljuk az embereket egy áldozatszerembe helyezni, viszont nem látjuk be, hogy nekik is vannak kötelezettségeik, hogy életüket saját kezükbe vegyék, és személyes felelősségük is van arra, hogy életüket vezessék. Tehát ebből a szempontból is egy elmulasztott lehetőséget látok a jelentésben. 18-as pont. Itt a rasszizmusról beszélnek, és ezt el kell, is, el kell ítélni a migránsokkal szemben, de itt beszélni kellene a migránsoknál jelentkező rasszizmusról is, amelyet láthatunk a Franciaországban, itt Belgiumban is. A rasszizmus a bevándorlóktól is kiindulhat a az ott élők irányába. Szerintem erre is koncentrálnia kellene a jelentés készítőnek. Köszönöm, Tavares úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Louis Michelnek, az előadónak is ezt a jelentést, ami azt hiszem, hogy nagyon komoly előrelépést tesz az emberi jogok, az alapvető jogok védelmének és a demokratikus jogok védelmének ösvényén az Európai Unióban. Ez egy olyan út, amelyen nagyon komoly szerepet töltött be korábban is, és pontosan ebbe az irányba mutat ez a jelentés is, felvázolja azon érveket, amelyek mentén konszenzus alakult ki itt a parlamentben már hosszú ideje. Fontos emlékeztetnünk arra, hogy az alapjogi karta a jelenlegi formájában nem kerül alkalmazásra a tagállamok belső rendjében, kivéve amikor ugye az európai jogot alkalmazzák, és nagyon sok esetben ugye az Európai Parlament mindig felhívta erre a figyelmet. Az emberi jogok, az alapvető jogok megsértése gyakran olyan esetekben történik, amikor nem az európai intézményekkel kerülnek kapcsolatba az európai polgárok. Nem szabad megkockáztatnunk azt, hogy előidézzünk egy olyan helyzetet, amelyben nagyon szép szavakat fogalmazunk meg az alapjogi kartában és az EU szerződésének második cikkében, ugyanakkor alapvető jogok sérülnek a tagállamokon belül. Vannak ilyen jogsértések, és vannak olyan esetek is, ahol teljes büntetlenségben következhetnek be ezen jogsértések, és sérül a jogállamiság, valamint a demokratikus jogok az Európai Unióban. A jogalap jelen pillanatban a kettes cikk, és az ehhez kapcsolódó cikkek, és az alapjogi karta esetleges kiterjesztése ami az Európai Néppárt álláspontja is volt eddig, és mellesleg meg kell jegyezzem, hogy Tudom, hogy Nunu Mellu kollega az, aki ismertette Bauer Edith álláspontját, de szerintem ez egy komoly visszalépés az Európai Néppárt hagyományos álláspontjához képest az alapjogi karta kérdésében. Emlékezünk arra, hogy Redink biztosasszony a közelmúltban az alapjogi karta 51-es cikkének eltörlése mellett érvelt, mert ez a karta alkalmazását kor. Én itt természetesen ugye saját nevemben szólalok fel, illetve a frakcióm nevében, és Lunacek kollega, aki az árnyék jelentéstevő, ő, ismerteti, ő ismertetni a frakció álláspontját. Ő volt az, aki azt hangsúlyozta, hogy annak érdekében, hogy eredményes legyen ez a jelentés, szükség volna egy mellékletre, amelyben felvázolnák, hogy mely országokban sérülnek az emberi jogok, az alapvető jogok. A frakció módosítója tehát ebbe az irányba mutat és november 11-ig szeretnénk még kihasználni a lehetőséget arra, hogy az előadóval egyeztessünk ezen országonkénti jelentés tételről, mert a zöldek ezt már hosszú ideje kérik. Kérdés persze, hogy hogyan lehet kidolgozni, és hogyan lehet beilleszteni a jelentésbe, magába a jelentésbe ezt az országonkénti jelentést. Vannak ugye általános intézményi kérdések, amelyek most nagyon fontosak, az elmúlt évek során folyt viták mentén, de nagyon fontos kitérnünk arra is, hogy ugye mi történik az alapvető jogok terén az Európai Unióban. És még valami, amit szeretnék hangsúlyozni, itt az Európa Tanács és az Európai Unió szerepére utalnék az emberi jogok terén. Természetesen, ugye, amit az előadó mondott, fel kell gyorsítani és le kell zárni az Európai Uniónak az, alap, az emberi jogok egyezményéhez való csatlakozását. Ugyanakkor el kell kerülnünk, és ennél a pontnál szeretném, hogy az előadó is ezt fontolóra vegye. Szeretném, hogy elkerüljünk egyfajta feladat megosztást az Európai Unió és az Európa Tanács között ugyanis történnek erre mm, utaló kísérletek a belső piac és egyéb együttműködési területeken ugye az Európai Uniónak konkrét szerepe van, és az Európa Tanács lenne az a terület, ahol az emberi jogokat, a jogállamiságot és a demokratikus jogokat védjünk. Ha megosztjuk ezen feladatokat és hatásköröket, akkor ez gyengíti azt, hogy az Európai Unió maga hogy tud fellépni az állampolgárok jogainak védelmében. Szerintem az Európa Tanács akkor csak a jogállamiság kérdéseivel foglalkozna, ez azonban gyengébb hatáskört jelentene. Ugye 40 tagállama van az Európa Tanácsnak, és a mi jelentés tevőink, ugye például az AFET bizottságban és az Emberi Jogi Albizottságban is foglalkoznak ilyen kérdésekkel, és mindig felhívjuk a figyelmet, elítéljük az emberi jogi jogsértéseket de itt az Európa Tanács csak alacsonyabb szinten tudna síkra szállni az emberi jogok védelmi, védelmiért, és ez egyébként a szerződésekkel is ellentmondásba kerülne. Hogyha megnézzük a az Európai Unió szerződésének kettes cikkét és a hármas cikk első bekezdését, akkor azt láthatjuk, hogy az Európai Unió mindenek előtt politikai jogokat jelent, egyenlőséget, emberi jogokat, az emberi jogok védelmét, a kisebbségek védelmét, és a hármas cikk egyes pontja az, amely leszögezi azt, hogy az Európai Unió elsődleges célja, feladata, ezen értékek előmozdítása. Hogyha az Európai Unió most azt mondja, hogy mindezt az Európai Tanácsra hárítja, akkor gyakorlatilag az elsődleges kötelezettségét szegi meg, és nem tesz ennek a feladatának eleget. Azt hiszem, hogy éppen ezért a a Kopenhágai Bizottság az Európa Tanácssal összhangban kell, hogy működjön, nem szabad megkettőznünk azon feladatokat sem, amelyeket a Velencei Bizottság ját, lát el, és kétoldalú egyeztetésre is szükség van. A Velencei Bizottsággal már egyeztettünk számos jelentés és itt a parlamentben zajlott vita kapcsán, de amit fontosnak tartok az, hogy a nagyon pozitív volt a Velencei Bizottság reagálása. Pozitív volt azért, mert a Velencei Bizottság is arra törekszik, hogy sokkal igényesebben felléphessen a jogállamiság védelme érdekében. Édest nem látok abban, hogy az Európa Tanács részt vegyen a Kopenhágai Bizottság munkájában, miután az Európai Unió csatlakozott az emberi jogok egyezményéhez. Természetesen ugye a feladatok megkettőzését el kell kerülnünk, de ahogyan a néppárt leszögezte az imént, ugye Bauer asszony állásfoglalását meghallgatva azt mondhatjuk, hogy a parlament egy olyan intézmény, amely egy politikai intézmény. Ha mi úgy gondoljuk, hogy a bizottság egy politikai intézmény, és a választásokat, választások után még inkább az lesz, akkor a nem politikai jellegű intézmények, amelyek nyomon követik az emberi jogok és a jogállamiság védelmét, ezt a további lépést valóban meg kell tennünk Köszönöm az együttműködést, és további együttműködésre törekszünk az előadóval. Köszönöm, Zipel asszony. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy az előttem szóló szavait nem is kell kiegészítenem, csak két pontot szeretnék hangsúlyozni. Először is az Európai Unió állampolgárainak elvárásait nem teljesítjük akkor, hogyha az alapvető jogok kérdését mindig is csak szükkörűen kezeljük, akkor, amikor egy európai irányelvet kell átültetni, és meg kell vizsgálni, hogy az jogokat betartják-e. Az állampolgárok azt várják tőlünk, hogy jogaikat minden alkalommal, minden helyen betartatsuk, és azokért is, akik jogszerűen tartózkodnak az Európai Unióban. Politikai szempontból ez azért fontos, mert mindig láthatjuk azt, hogy megsértik az emberi jogokat, alapvető jogokat az Európai Unión kívül, ezt kritizáljuk is, és ennek tükrében az Európai Unióban lévő emberjogi kultúra miatt is kötelezettségünk van, hogy a saját helyzetünket is megvizsgáljuk, hogy betartják itt az alapvető jogokat és emberi jogokat. Úgy gondolom, hogy itt is sikeres, nem, nem lennénk sikeresek, hogyha csak jogilag szemlélnénk ezt a kérdést. Az alapvető jogok kérdése egyidejűleg egy politikai vita is, amit le kell folytatnunk, és le kell szögezni azt, hogy van különbség politikai és pártpolitikai érdekek között, a politikai vita az alapvető jogok kapcsán rendkívül fontos, és a frakciónk mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy hatékony eszköz legyen a kezünkben, hogy a kritikus vizsgálatot lefolytathassuk, de hogyha arra szükség van, akkor kritikát gyakorolunk, változtatást eszközölünk a rendelkezésre álló eszköztár segítségével. Mr. Steer. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Először is a jogokkal kapcsolatban sajnos ma nem tudok horvátul az anyjelvemen beszélni, ez is egy jog, amivel ma nem tudok élni, remélem a titkársága a jövő alkalomra javít ezen. Menni fog angolul is, nem gond. Csak hát ez ugye elvi kérdése. Ha már alapvető jogokról beszélünk, és az európai értékekről, akkor azt hiszem, hogy egy koherens jelentés érdekében érdemes a tagállamoktól azt is kérnünk, hogy tartsák azokat az, magukat azokhoz az állásfoglalásokhoz, amelyeket ez a parlament elfogadott. Az alapvető jogok közé tartozik a szabadsághoz való jog, ezért el kell ítélnünk minden olyan rendszert, amely, vagy kormányt, amely ezt az alapvető jogot megsértette. Az Európai Parlament 2009-es állásfoglalása a totalitárius elnyomó rendszereket eh, elítéli. Ez Közép-Európában különösen kényes kérdés. Egyes tagállamok tartották magukat ehhez az állásfoglaláshoz. Mások bizony még kevésbé fényes állnak, e- fényesen állnak ez ügyben. Ezzel kapcsolatban két dologra kell kitérnünk. Vannak, akik egy e ideológiai megosztásra próbálják ezt e, használni. Uh, actually creating a climate where this Miközben a megbékélést kellene szolgálni annak érdekében, hogy ilyen elnyomó rendszerek Európában újra ne jöhessenek létre. Úgy vélem, hogy akkor lehet koherensebb a jelentés, hogyha ez az aspektus sem hiányzik a szövegből. Köszönöm. Thank you. Mr. Plenkovic. Plenkovic úr. Thank you very much, Mr. Chairman. First of all, I would like to congratulate the rapporteur for the work on this uh, very... Köszönöm, elnök úr. Nagyon fontos témával foglalkozunk. Egy új tagállam képviselőjeként ez különösen fontos számomra. A csatlakozási tárgyalások új módszertanában kulcsfontosságú elemként jelent meg az alapvető jogok és szabadságok tiszteletben tartásá. Amióta 29 helyett már 35 tárgyalási fejezetből áll a csatlakozási tárgyalások menete. Azóta azt hiszem, a, mi horvátok végig tudjuk, hogy mit jelent ez az emberjogi fejezet. Ez a közösségi jognak való megfelelés legnehezebb része volt. Ennek két fontos eleme volt. Az egyik az emberi jogok védelme, e, jogilag nagyon erős az Európai Unióban. A, a, az Európa Tanács és az Európai Emberi Jogi Bíróság joganyagát is e, beépítette a joganyagába az Európai Unió. A másik tanulság számunkra az, hogy a jövőbeni csatlakozási tárgyalások során ennek hasonlóan nyomatékosan kell megjelennie. A Montenegróval folytatott tárgyalások során jelenleg például főként a kettes cikk utalnék, az Európai Unió alapértékeire utal ez, amely számunkra teljes mértékben támogatható, támogatandó. Ugyanakkor a különböző intézmények, különböző tagállamokban az emberi jogi intézményrendszer is vizsgálni kell. 2012-ben, amikor még nem is voltunk tagok, már akkor is szerepeltünk az alapjogi ügynökség vonatkozó jelentésében, és azt hiszem, hogy ez el is várható egy olyan tagállamtól, amely az emberi jogok tekintetében a legmagasabb színvonal próbál képviselni. Maybe. Köszönjük. Talán az Európai Bizottság képviselőjéhez fordulok, mielőtt visszadom a szót Louis Michelnek. Parancsoljon. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Unió bizonyos közös alapértékekre épül, ezeket nem tekinthetjük magától értetődőnek. Szükségünk van olyan eszközökre, amelyek által a polgárok láthatják, hogy képesek vagyunk reagálni, amikor veszélybe kerülnek ezen értékek. Ezt a kérdést vetette fel ismételten Barroso úr, amikor az unió helyzetéről mondta évértékelő beszédét. Beszélt arról, hogy hidat kell építeni a politikai lépések, valamint a célirányos jogsértések között, és ugye van a hetes cikkben is egy opció, amely egy tagállam jogainak felfüggesztését helyezi kilátásba. Barozó elnök úr egy közleményt jelentett be ebben a témában. A tapasztalat megerősítette azt, hogy mennyire hasznos a bizottság szerepe, amikor a bizottság egy pártatlan, semleges döntőbíróként jár el, szükség van mechanizmusokra, amelyeket felvázolunk majd ebben a közleményben. A kulcs fontosságú elvek az az, hogy a mechanizmus csak akkor lép életbe, amikor súlyos és szisztemikus veszély fenyegeti a jogállamiságot, és ezt előre meghatározott mércék alapján kell mérnünk, és egyenlőséget kell biztosítanunk a tagállamok között. Ez utóbbi pedig rendkívül fontos e tekintetben, nem lehet kettős mércével mérnünk. A szándék nem az, hogy megkettőzzük a jelenleg folyó munkákat az Európa Tanács vezetésével, hanem egy olyan mechanizmust akarunk felkínálni, amely használható, hogyha egy tagállamban a jogállamiság veszélybe kerül. Párbeszédet kell kezdeményeznünk az összes érintett félel ebben a témában, és az Európai Bizottság novemberben szervez egy konferenciát, amelynek témája a jogállamiság helyzete az Európai Unióban, a jogállamiság az alapvető jogok tiszteletben tartása lesz az egyik témája majd ennek a konferenciának. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig nem tudom, hogy a soros elnökség még az előadó előtt kíván-e néhány szót szólni. A tanács soros elnöksége, ha fel kíván szólalni, de ha nem, úgy tűnik, hogy nem, akkor térjünk vissza az előadóhoz. Louis Michel, parancsoljon. <coughs> pas le sentiment que c'est pour conclure, mais enfin, Monsieur le Président, je voudrais répondre. Elnök úr, röviden reagálnék a hozzászólásokra. Meglepődtem. Miló kollega, kiváló kollega hozzászólása teljesen meglepett. Azt mondta, hogy a javaslat átpolitizálná ezt a kérdést. Szerintem pont az ellenkezője az igaz. Ez a jelentés ugyanis egy objektív, világos mechanizmus bevezetését javasolja, amely nem politikai, hanem objektív jelzőszámok és tények alapján ítél meg a helyzetet. Az ön hozzászólása, na az politizálja át a vitát, annak a hangvétele. Pedig pont ezt akarjuk elkerülni. Szerintem az európai parlamenti képviselők számára vakság és botorság tagadni azt, hogy vannak még problémák egyes tagállamokban. Majdnem minden tagállamban, az enyémben is vannak emberjogi problémák. Mindenütt vannak ilyenek nem tökéletes világban élünk itt az Európai Unióban, éppen ezért kell megerősítenünk a fellépésünket ezen a téren. Reálisabban kell hozzáállni ehhez a kérdéshez. Miért, lennék én, miért lennének irreálisak az elvárásaim? az eszköztárunkat, ezt az arzenált kell a, úgy bővíteni és, és módosítani, hogy a fennálló problémákra jobban tudjunk választ jobban tudjunk reagálni. Osztom az ön aggodalmát, az emberi jogi kérdésekkel komolyabban kell foglalkozni, ebben egyetértünk, de felmerül bennem a kérdés, hogy miért nem alkalmazzon egy kicsit tágabb nézőpontot, hiszen ha nem így jár el, akkor csak átpolitizáljuk, átpolitizálja a kérdést. Parlamenti képviselőként megvan nekem is a e, jogom és lehetőségem arra, hogy e, tagállamról tagállamra beszámoljak arról, hogy milyen emberjogi visszaélések történtek. Vannak, akik ezt e, nem akarják, de a szólásszabadság főként európai parlamenti képviselőként is eh, megillet, éppen ezért eh, ha akarom, akár tagámról tagámra felsorolhatom ezeket az emberi visszaeléseket. Eh, nem akarok persze túlzásokba esni, ezért nem soroltam fel most az európai alapértékeket. Azt hittem, hogy erről nem kell beszélni, ezt mindenki tudja, hogy mit jelent. Tavares úrnak köszönettel tartozom javító javaslataiért. Valóban a tagállamokban tapasztalt helyzettel kapcsolatban egy dokumentumot köröztettünk. Mit mondanak az egyéb intézmények, szakértők, civil szervezetek tagállamokban miről számoltak be. Erről kell tovább gondolkodunk. Lássuk az Európa Tanács kérdését. Az Európa Tanács felelősével is egyeztetem, találkoztam. Ahogy Tavares úr is mondta, szerintem együtt tudunk korrektül dolgozni az Európa Tanácssal. Persze az átfedéseket, a duplikációkat, a méretgazdaságosságot kihasználva együtt tudunk dolgozni. Nekünk is megvannak hatáskörünk, felelősségünk. Ők nem támaszkodtak ránk kellően, és bár ők privilegizált partnereik, azt nem állítjuk tőlünk, hogy helyettünk végezzék el a munkát. Az elnök úr javaslatát írásban várom a Kopenhágai Bizottsággal kapcsolatban. Szippe asszony, az Európai Unióban a közelmúltban kiadott közleménykutatások eredménye valóban érdekes, ezt is érdemes eh, figyelembe venni. A horvát kollega hozzászólása roppant eh, érdekes volt, örülök annak, hogy foglalkoztatja ez a téma, egy új tagállam képviselői számára is. Valóban inspirációt kell merítenünk eh, a múltból, a nácizmus, fasizmus, kommunizmus történelmi tanulságait le kell vonnunk, nem szabad ezt teljesen elfelejtenünk, csak magunk mögött kell hagynunk. Az emberi jogok hiánya tekintetében. A, ha megvizsgáljuk az emberi helyzetet, akkor láthatjuk, hogy a, ha egy listát állítunk fel, akkor a régi és az új tagállamok nem egyenletesen helyezkednek a listában, um, teljesen vegyes ez a lista. Azt hiszem, hogy ennyi elég is. Köszönjük, Michel úr, mondja az elnök. I, my suggestion is this. This was the... Javaslatom a következő. Ez lett volna a egyetlen napirendi pont a 10.30-as szavazás előtt. de a kollégák gondolom csak fél tizenegyre fognak idejönni. Most elég kevesen vagyunk. 10.30-ig éppen ezért egy fél óra szünetet rendelek el, és 10 óra 30-kor elektronikus szavazással folytatjuk. Még azonban előtte, nem mondom, hogy most hallottam, hogy Mulder úr, Nak ma van a születésnapja. Boldog, boldog születésnapot, Jan Mulder. Tehát akkor fél óra szünet, fél óra múlva szavazunk.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

Kollégák, kérem, figyeljenek ide, foglaljanak helyet és maradjanak csöndben. Colleagues, thank you. If I may have your attention. Thank you. Right. Köszönöm, ha megtisztelnek figyelmükkel és jelenlétükkel. Nagyon örülök, hogyha pontosak vagyunk, és el tudjuk kezdeni a szavazást. Van szavazni valónk bőven. A nyolcas napi rendi ponttal kezdenénk először. A 6-os, 7-es napirendi pont. a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az elkötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása hangzatos címet viseli az első jelentésünk. A hetes napi rendi pont következik ezt majd. A szíriai konfliktus miatti bevándorlók kérdése. Kezdjük a Maria Gabriel jelentéssel.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 mert az átláthatóság érdekében kértem már a, a szavazást, az árnyék előadókkal jó volt együttműködni. Most először fordul elő, hogy az Európai Parlament részt vesz ebben a fajta döntéshozatalban, egy olyan témában, amely ennyire kényes és fontos. Éppen ezért nagyon felelősen kell eljárnunk, hiszen az üzenet az kell, hogy legyen, hogy az eljárás tiszteletben kell tartani, átlátható módon és párbeszédben kell lefolytatni. oraux qui ont été déposés qui portent sur des pays auxquels j'insiste nous ne sommes pas opposés a priori mais il est nécessaire qu'au parlement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 Köszönöm. Fázson asszony kért szót ezzel kapcsolatban. Köszönöm, elnök úr. Először is árnyék előadóként a szocialista frakció részéről köszönöm Maria Gabrielnek a munkáját ebben a témában, és a szakbizottságunk nevében támogatom a javaslatát, hogy két héttel halasszuk el a szavazást. Megfelelő érveket sorolt fel, és hangsúlyozom, hogy az el múlt órákban a szavazás előtt igen komoly nyomás, gyakorlás, lobbizás folyt különböző országok részéről, annak érdekében, hogy a vízummentesség alá tartozó országok listájára felkerüljenek. Az emberek, az európaiak ilyen kényes kérdésekben árgus szemmel figyelik, hogy mit tesz az Európai Parlament, hogyan dönt, További információra, bizonyítékokra van szükség, így lehet csak felelős és átlátható döntést hozni, ezért támogatom Maria e, kérését. Roppant kényes kérdés, az utolsó pillanatban számtalan szóbeli módosító érkezett. Olyan témáról beszélünk, amely alapján van, e, akik azt mondhatják, hogy az eljárás e, szabályait szegjük így meg. Én pedig azt gondolom, hogy éppen ezért felelősen kell eljárnunk, nem szabad, hogy az európai polgárok várakozásaival szembe menjünk. A vízumpolitika kényes, kézzelfogható kérdés, éppen ezért nem dönthetünk felelősen anélkül, hogy teljes információval rendelkeznénk minden érintett országról. Köszönöm. Árnyék előadók részéről Louis Michel? Nem? Vagy igen? Árnyék előadó Louis Michel? Akkor parancsoljon a szó. Elnök úr, kedves kollégák! Nagyra becsülöm Maria Gabriel kollégina munkáját, és természetesen értem az érveit, a felsorolt érveit, ugyanakkor nem értem igazán magát, az eljárást, amit javasol. Két hettel e, halasztuk el a szavazást, de ki tudja elképzelni azt, hogy elküldjük ezt a levelet az elnök nevében, és rögtön másnap a válaszlevélben mondjuk tíz országtól kapunk részletes információt és magyarázatot. És végleges jelentést el tudunk fogadni. Sürgős ez a kérdés, és sajnálatosnak tartom, hogy azok az AKC országok, akikre kihegyeztük elsősorban ezt a jelentést, ezeket büntetjük, szankcionáljuk azért, mert az utolsó pillanatban a lobbisták így vagy úgy nyomást gyakoroltak ránk. A három módosító, problémás módosító visszavonálásra került. Maradnak tehát azok az országok, ahol ahol egyértelmű a tendencia. Én egész egyszerűen nem értem, hogy miért nem tehetjük meg azt, hogy egyes országokra vonatkozó meghozhatnánk most a döntést, mégis halasszuk el, mert ilyen módosító, olyan módosító, ilyen polémia, olyan polémia. Elnézést, elnézést kollégák. Ha erről beszélünk, akkor tudnunk kell, hogy miért és hogyan hozzuk meg ezt a döntést. Tudnunk kell, hogy miért, de nem hiszem el, hogy azok a tájékozott emberek, akik itt vannak és hozzászólnak, már ma ne tudnák, hogy az érintett kérdéses országok olyanok-e, akik a vízumkötmentességet élvezhetik-e, vagy sem. Én nem hiszem, hogy két héten belül ez óriási változást hozhatna a végeredményben a szavazásban. Please úr, kérem tartsa figyelembe a felszólalás időt. csatlakoznék az utolsó megjegyzéshez. Örültem, amikor megláttam a szavazó listát, és azt láthattam, hogy szóbeli módosítók is lennek. Persze itt a szabizottság döntéséről lesz majd szó, de egy dolgot nem lehet tőlünk elvenni, mégpedig azt, hogy ezek a nevek, amelyek megjelennek itt, ezek nem fognak csökkenteni, sőt, a nevek száma növekedni fog az elkövetkező két hétben, és nem hiszem, hogy valamilyen fajta listát kell létrehoznia a szabizottságnak, amikor új jelentkezők megjelennek. Úgy gondolom, Szeretnék rámutatni, hogy itt nem csak egy hirtelen kigondolt UEI eljárásról van szó, már két éve zajlik ez az eljárás, és nagyon komoly viták előzték ezt meg, Rendkívül fontos ez ezen ország számára, és nagyon fontos az, hogy ezt figyelembe vegyük ezt, ezért mindenképpen figyelembe kell vennünk, ezt a szabály szerint kell eljárni, azt szerint kell eljárni, amit már előkészítettünk. Én megértem azt, amit a jelentéskészítő mondott, de amely, amennyiben ön másképp nem dönt, én nem látok igazából okot arra, hogy megváltoztassuk a neveket. A két hetes elhalasztás ez veszélybe sodorná a már meglévő neveket is, akik megfeleltek az a kritériumoknak. Danoka asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Támogatjuk az elhalasztást. nagyon komoly az, hogy egy nappal ezelőtt jelentek meg ezek a szóbeli módosítók, és ezekről most kellene szavazni, de mindenképpen ennyi jelentéstevői ülésre van szükség, annak érdekében, hogy felvérjük a helyzetet, hogyan lehetne komolyan bánni az új jogainkkal, hogy döntsünk erről a kérdésről. Teljes mértékben támogattam az előttem szólókat, a frakciónk is támogatja ezt. Legalább egy hónapos halasztásra lenne szükség, nem csak két hétre. Ernst asszony, nagyon rövid leszek, mi is támogatjuk a halasztást, komolyan támogatjuk ezt. Nem akarjuk ezt lesöpörni az asztalra, csak egy, egy halasztást szeretnénk kérni nagyon komolyan vettük a kormányfőket, és a kormányok is komolyan veszik ezt, tehát nem igazán látok ezzel kapcsolatban semmilyen problémát. Tanyának teljes mértékben igaza van, a jelentés készítőnek is igaza van. Igazából csak azt kérjük, hogy halasszuk ezt Nem akarjuk ezt, hogy eltűnjön ez a téma, semmi más nem akarunk. De több információra van szükség a saját frakciómban is, ezt szerettem volna elmondani. nem igazán értem ezt a fajta izgalmat, amit kialakult. Demira pidió a palabra. Díaz Demira úr kért szót. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Több dolgot szeretnék mondani. Először is azonban azt szeretném jelezni, hogy természetesen elismerem, és eh, elismerem az előadó munkáját, és hálás is vagyok érte, aki ugye az én politikai családomhoz tartozik. Eh, Maria Gabrielről van szó. Önök is tudják, mindannyian tisztában lehetnek azzal, hogy három alkalommal a 2001 per 539-es rendelet előadója voltam, és eh, tudom, hogy az intézmény közi eh, keretben milyen nehéz keresztülvinni a tárgyalásokat és elérni ezt az eredményt és mivel ugyanazon politikai családon belül sem mindig adott az egyetértés. Én civilizált és kedves, de ugyanakkor határozott módon szeretném kifejezni, hogy nem értek egyet azzal, hogy elnapoljuk ezt a szavazást. Szeretném ezt megindokolni is, hogy láthassák, mennyire megalapozottan beszélek először is. cáfolnám azt az érvet, amelyet az átláthatósága kapcsolatban felhozott az előadó. A szabályzat átlátható és lehetővé teszi azt a lehetőséget, amelyen most élünk, lehetővé teszi azt, hogy egy szóbeli módosítás előterjesztésére kerüljön sor. Éppen ezért az átláthatóság nem lehet összeférhetetlen a szabályzattal, máskülönben nem létezne ez a szabályzat, amelynek egyébként alávetjük magunkat. Másodszorban 15 napon, két héten belül talán nagyobb lesz az átláthatóság? Én úgy gondolom, hogy önök közül néhányan talán nincsenek ezzel tisztában, ezért tájékoztatnám önöket, hogy Kolumbia és Peru egy technikai anyagot bocsátott rendelkezésre, és ez az Európai Bizottság kezében van, ebben részletesen szerepelnek az értékelés különböző elemei. Ezek alapján olyan helyzetben vagyunk, hogy támogathatjuk, vagy elutasíthatjuk azt, amit López Aguilar és Renate Weber kollégák is elmondtak. Ezen itemek szerepelnek a kereskedelmi megállapodásban. Nem írhattuk volna alá a kereskedelmi megállapodás Kolumbiával és Peruval, hogyha nem létezne, ha nem lettünk biztosak abban, hogy ezen elemek, ezen pontok teljesülnek. És kezdeném ugye az emberi jogokkal, valamint Kolumbiában és Peruban az intézmények magas színvonalával, illetve megemlíthetném azt is, hogy az úti okmányok ugye biometrikus adatokkal vannak ellátva, és ezek milyen színvonalúak, aztán beszélhetnék a viszonosságról, hogyha te biztosítod számomra a vízummentességet, akkor én is biztosítom ezt számodra, és említhetném azt is, hogy milyen nagy mértékű a növekedés ebben a két országban, ott a legmagasabb a növekedési ráta Dél-Amerikában, és említhetnék egy olyan adatot is, amivel talán nincsenek tisztában, több ott az európai, mint kolumbiai és perui itt nálunk. És folytathatnám akkor a munkai jogviszonyokkal, illetve a kereskedelmi kapcsolatrendszerrel. Elnök úr, engedje meg, hogy itt véget vessek az érveimnek, de zárásképpen még egy olyan dologról beszélnék, amit nagyon jól ismerek, ez pedig a biztonság. A biztonság egy garancia ebben a két országban, hogy ott vannak problémák. Hát persze, hogy vannak problémák, de vegyenek figyelembe egy dolgot. Vegyék figyelembe azt, hogy a perui és kolumbiai kormány kötelezettségvállalása, ez egy kézzelfogható kompromisszum elkötelezték magukat a biztonság szavatolása mellett, úgyhogy elnök úr, felsorakoztattam számos érvet, de egyébként folytathatnám is, akár egész délelőtt is beszélhetnék. Kérem, hogy ne vegye figyelembe azt a javaslatot, amelyet Gabriel asszony előadott elnök. Ugye azt javasolták, hogy napoljuk el a szavazást, és az első szavazat értelmében, ha jól tudom, akárcsak a plenárison, amikor az előadó kéri ezt menet közben, akkor szavazhatunk arról, hogy támogatják vagy ellenzik ellenzik-e az elnapolást, a szavazás elhalasztását. Igen. Ön is szót kért, Zipel asszony, kérem, akkor szav- hallgassuk meg, és akkor utána szavazzunk arról, hogy elhalasztjuk-e a szavazást, vagy sem. Parancsoljon, Zipel asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is röviden szólnék. A szavazás előtt vagyunk, és azt hiszem, hogy nem helytálló itt és most egy tartalmi vitát kezdeményezni a különböző tagállamokról. Vannak olyan országok, amelyek, amelyekről már lefolytattuk a vitát, most újabb vitát kezdeményezni, ez szerintem nem tárgya ennek a jelenlegi vitának, amikor ugye arról van szó, hogy elhalasszuk-e a szavazást vagy sem. Azt hiszem, hogy a kollégák itt a parlamentben jó volna, ha megvizsgálnák, független attól, hogy most visszavonják-e a szóbeli módosítást, hogy ez az eljárás, amelyet így az utolsó pillanatban, nem két nappal ezelőtt, hanem tegnap, a frakció ülés után merült fel, ugye további kéremeket terjesztettek elő. Azt hiszem, hogy mm, nem feltétlenül komolyságra utal, amikor így kezelünk egy kérdést. Ezen kérelmeket nem tartom örvendetesnek, úgyhogy határozottan támogatom azt a kérést, hogy az egész eljárást, az egész szavazást halasszuk el, azért, hogy szép nyugodtan, tartalmilag megvitassuk azt, hogy hogyan járjunk el az ilyen kérdésekben, és beszéljünk még egyszer a listán szereplő országokról, úgyhogy teljesen egyértelműen azt szeretném, hogy halasszuk el a szavazást. Mikrofont kérünk. Obviously there is a division of opinions. Obviously we have that. Megoszlanak a vélemények, nyilvánvalóan. Hallottuk az előadónk javaslatát. Többen mellette, többen ellene érveltek. Szavazzunk és döntsük el. Tehát most arról szavazunk. Ügyrendi kérdésben? Igen, elnök úr, ügyrendi kérdésben kérek szót. The point of order. I would like to ask you. Azt kérem öntől, hogy tisztázza a kollégák számára, hogy a három említett szóbeli módosítót visszavontak. Louis Michel már említette, de szeretném, ha ön elnökként is elmondaná hogy három módosított visszavontak. Igen, igen, igen. 78, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17 és 18 számot viselő módosító indítványokat visszavonták. Tehát ezekről egyébként sem szavaznánk. De most először szavazzunk arról, hogy szavazzunk-e. Tehát elektronikusan szavazzunk magáról a szavazás elhalasztásáról aki azt mondja, hogy halasszuk el a szavazást, az szavazzon igennel, aki azt mondja, hogy ne halasszuk el a szavazást, az szavazzon nemmel. De szavazzon mindenki. There is EPP plus one. A néppártól egyel többen szavaztak. Now, what do we have? The vote is closed. 30, 32 against 32-24 arányban egy tartózkodás mellett megszavaztuk, hogy elhalasztjuk a szavazást, azaz nem szavazunk. De Szíriáról szavazunk. Szíriáról szavazunk. Szíria? Hol van Szíria? Where is my voting list of Syria? No. Mrs. Wikström! Is it a point of order? Excuse me. Chairman, please. Wikström asszony. Wikström asszony. Napre... Ügyrendi kérdés? Please, we still... Szíriáról szavazunk, kollégák! Foglaljanak helyet, maradjanak csöndben. Szíriáról még szavaznunk kell. Aki elhagyja az üléstermet, kérem, hogy csendben tegye Wikström asszony. Here we are discussing all sorts of procedures. Mindenféle eljárásról beszélünk, miközben itt egy roppant fontos ö, szavazás Szíriával kapcsolatban, az emberek pedig itt hagyják az üléstermet, ez számomra teljesen elfogadhatatlan. Szavazzunk azonnal, amíg még elegen vagyunk. About to do. Hát azon vagyok, Wikström asszony. Szavaznunk kellett az első szavazás elhasztásáról, most pedig szavazunk Szíriáról. Még egy ügyrendi kérdés. Eh, presidente. Elnök úr, ez eh, az állásfoglalás, amely konszenzusos, egy eh, problémát vet fel költségvetési szempontból, mert eh, a költségvetés csökkent, azért, mert bizonyos frakciók ellenezték azt, hogy a menekült alapba kerülő összegeket emelhessük. Tehát hiába van konszenzus, ha nincs elég költségvetés, úgyhogy jó az állásfoglalás, de gyakorlatilag semmit nem érhet az egész. We are going to vote, okay? Having heard. Jó, szavazunk. Szíriáról. Egyes módosító mellette. Jó, blogban. A blogban? Jó, legyen. Mellette. Those against? Ellene. Elvetettük a hét módosított blogban. Az állásfoglalás egészéről szavazzunk, elektronikusan természetesen. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagyben 3-2 arányban tartózkodás nélkül elfogadtuk. Köszönöm. Krész úr, öné a szó. Elnök úr, Elnök úr, sajnálatosnak tartom azt, hogy nem lehetséges a nyolc módosítóról külön szavazni. Ez nem egy olyan szavazás, aminek blogban kellett volna lezárulna, én ezt elfogadhatatlanak tartom, és ez nem helyes. Elnök igaza van, elmondta a véleményét, de, de azt javasolták a koordinátorok, hogy blogban szavazzunk erről, és ebben meg is állapodtunk azonnal, tehát ez történt. Oké. Okay de ön elmondta a véleményét. eleven hundred please please dear colleagues dear colleagues please please silence in the ranks Nyolcas napirendi ponttal folytatjuk. Az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Szervezet bűnözés elleni egyezményéhez csatolt a lőfegyverek, részeik, alkotóelemeik és lőszereik gyártásáról és kereskedelméről szóló ENSZ jegyzőkönyv. Ez a cím. Előadónk Veronique Mathieu Hugyon, de sajnálatos módon nem tudott időszakítani mai napon ránk, ezért Fosz úr fogja képviselni önasszonyt. A jelentés tervezetről, illetve a vélemény tervezetről tárgyalunk, a módosítók. Ról még nem. Fosz úr, öné a szó. Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák, Veronique Mathieu nevében szeretném ma ismertetni az álláspontját, mert sajnos ma nem tudott eljönni, de arra kért fel, hogy olvassam fel ezt a véleményt. Veronique Mathieu szeretne köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek a kitűnő együttműködésért és a támogatásukért. A jegyzőkönyv a lőfegyverek illegális előállítása illetve az ezekkel való bűnözés ellen azt a célt kívánja elérni, hogy ezen lőfegyverek részek, alkotó elemek illegális előállítását megakadályozza. Itt végeredményben egy olyan jegyzőkönyvről van szó, amely az ENSZ határokon átnyúló szervezett bűnözés elleni egyezményéhez csatolt jegyzőkönyv. Két további jegyzőkönyv a migránsok csempészetével kapcsolatos, és ezt már korábban sikerült jóváhagyni az Európai Unió, az a lőfegyverek tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló ENSZ jegyzőkönyvet 2002-ben írta alá, és ezáltal elkötelezte magát, hogy le is zárja ezt a jegyzőkönyvet amint sikerült az európai joganyagot is ehhez igazítani. Most ez megtörtént a tanács júniusi ajánlásával, amely egy egységes eljárást javasol a tagállamok számára, amikor a rendészeti szervek kéréseket, megkeresést intéznek, és ennek értelmében a nyomonkövetés vagy, és a rendészeti szervek közti együttműködés javult a 2008 per 51-es irányelv által pedig az új rendelkezéseket a jegyzőkönyvhöz illesztették. A 2012 per 258-as rendelet amely az ENSZ jegyzőkönyvét egészíti ki, egy megfelelő keretet teremt a lőfegyverek kivitelére vonatkozóan, és a behozatalt, valamint a lőfegyverek részeik, alkotóelemeik tranzitjára vonatkozik. Az Európai Unió ezért ezen jegyzőkönyv lezárását jóvá hagyhatja, azáltal, hogy ratifikáljuk ezt a jegyzőkönyvet, és ezáltal az összes tagállamra nézve, a rendelkezések az európai hatáskörön belül megvalósulhat, és a jegyzőkönyv szerintünk nagyon sok esetben elengedhetetlen. Például a lőfegyverek tiltott kereskedelme egy nagyon komoly problémát jelent. A Europol legutóbbi jelentései is erről tanúskodnak, valamint a Scan Team is rámutat arra, hogy ez egy nagyon komoly bevételi forrást jelent a szervezet bűnözéséhez. 18 tagállamban 39 bűnöző szervezet létezik, az ő esetükben 25 csoport esetében vagy fő tevékenység a lő fegyverek tiltott kereskedelme, más esetekben egy mellékes tevékenységet jelent. Éppen ezért az előadó kifejti, hogy a lőfegyverek kereskedelmével szembeni küzdelem egy olyan prioritás, amelyet az EU belbiztonsági stratégiája valóra kell, hogy váltson és a szervezett bűnözés elleni küzdelemben is ez egy fontos pont. A jegyzőkönyv erősíti a tiltott kereskedelemmel szembeni fellépésünket, azért mert a behozatali és a kiviteli engedélyek feletti ellenőrzésünk is javul. Az előadó hangsúlyozza, hogy az információ cseredöntő fontosságú, ez a jegyzőkönyv 12-es cikkében szerepel, és ez nagyon fontos, és mivel a szervezett bűnözés is nemzetközi jellegű, csak akkor léphetünk fel hatékonyan a szervezett bűnözéssel szemben, hogyha erősítjük, javítjuk a tagállamok közti együttműködést. Ez jobb kell, hogy legyen, mint az a hálózat, amelyen belül a bűnöző szervezetek együttműködnek. A bűnöző szervezetek módszereiről, való információ, valamint az útvonalakkal kapcsolatos ismeretek, a gyártók, a kereskedők, a behozatal, az importőrökre vonatkozó információk, a tiltott gyártás és kereskedelem szempontjából, illetve az, az elleni küzdelem szempontjából döntő fontosságú. Nagyon fontos még mindig a Balkánról vagy Oroszországból származó az EU-ba csempészet kalasnyikomok és egyéb lőfegyverek. A tagállamok tisztában vannak tehát a legtöbb útvonallal az előadó sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a tagállamok e tekintetben nem valósítanak meg kellő információcserét, és nem gondoskodnak arról, hogy felszámoljuk ezt a fenyegetettséget. Ne feledkezzünk meg arról, hogy ezen fegyverek esetében olyan fegyverekről van szó, amelyek a szervezet bűnözés, a szervezet bűnözők kezébe kerülnek. Ezért arra szólítja fel az előadó a tagállamokat, hogy az információ cserét a Europol, a Europol információs rendszerével való együttműködést javítsuk ott szerepelnek olyan információk, amelyeket a tiltott gyártással és kereskedelmel kapcsolatban tárulnak, ezeket lehet ellenőrizni, felülvizsgálni, és éppen ezért az előadó örvend annak, hogy létrejöjjön egy központi egység a Europolon belül, amely a lőfegyverek tiltott kereskedelmével foglalkozna. A folyamatban levő nyomozati eljárásokat is így jobban lehet támogatni. Az Európai Unió a jogszabályait kiigazította, ezáltal most ezt a jegyzőkönyvet is lezárhatja. Ez egy nagyon fontos jegyzőkönyv. Lehetővé teszi számunkra, hogy a tiltott gyártással és kereskedelmel kapcsolatban hatékonyabban lépjünk fel, mert ez nagyon nagy horderejű probléma. Ezért az előadó azt javasolja, hogy egyértelműen támogassuk a jegyzőkönyv ratifikálását. Köszönöm a figyelmüket. Dank. Now. Most pedig Claude Morász itt van körünkben, aki szólni kíván ezen vitában. Morás úr. Köszönöm szépen. Röviden szerettem volna elmondani azt, hogy Fosz úr nagyon átfogó összefoglalást adott arról, hogy Mácső azt, hogy mit kívánt tenni ezzel a jelentéssel. A szocialisták árnyék jelentést tevőjeként támogatni tudom mindezt, nem akarunk módosítókat sem beterjeszteni, mert gyorsan szeretnénk, hogyha ez az ENSZ jegyzőkönyv elfogadásra kerülne, és eh, úgy gondolom, hogy eh, nagyon fontos ez a kérdés. Minden párt támogatja ezt, ezt láthattuk az elnyékjelentéstevő külésén is. Úgy gondolom, hogy Fosz úr á, nagyon átfogóan elmondta a dolog lényegét, szinte már nem is kell semmit sem hozzátennem. Nagyon fontos ez a kérdés számunkra, az SND számára az illegális fegyverkeskedelem és fegyvergyártás nagyon fontos kérdés, ezért szeretnénk ezt az ügyet gyorsan kezelni, és mindenképpen szeretnénk teljes körű megállapodást ebben itt az Európai Parlamentben. Köszönöm szépen Fosz úrnak ezt az átfogó bemutatását Macsi asszony véleményének, és remélhetőleg nagyon gyorsan sikerül az állásrólást ezzel kapcsolatban előkészítenünk. No, I don't have any... Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy mások kívánnak-e szólni, de talán a bizottság vagy a tanács kíván valamit mondani. A bizottság nem, tanács sem. Hát akkor Foszt úr lezárásként valamit kiegészítve, valamit még elmondani, nem? Hát, hogyha nem, akkor ennyi volt, mert ez egy jelentéstervezet volt, amiről beszéltünk. Október 8-án van a módosítás ideje, déli 12 órakor, október 8-án van a módosítás benyújtásának határideje. Ennyi volt mára, hiszen ahogy mondtam, elhalasztottuk a koordinátorok ülését, tehát három óráig szünet van, amikor újra kezdjük munkánkat. Köszönöm a figyelmüket!